Az eheti napi rendet így elfogadtuk. Meg is nyitom ezzel az első napi rendi pontunk megtárgyalását, Lára Kómi jelentése az európai szabványosításról. Meg is adom a szót az előadónak, Kómi asszonynak. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Végre lefolytathatjuk a végső vitát, és elfogadhatjuk ezt a fontos rendeletet. Először is szeretném elmondani, hogy én személy szerint nagyon elégedett vagyok azzal a munkával, amit a kollégákkal közösen, az árnyék előadókkal és a több segítséget nyújtó kollégával együtt végeztünk. A bizottságra és a tanácsra is érvényes ez. Közösen sikerült elérnünk a jelenleg előttünk álló eredményt. Továbbá egy olyan dossziét tudtunk elfogadni, ami a belső piac számára az egyik legfontosabb tévával foglalkozik. Egy éven belül sikerült mindezt megtenni első olvasatban, természetesen követve a normál jogi eljárási szabályokat. Ez egy tényleges siker az Európai Parlament számára. Az Európai Parlament jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a végleges szöveg, a végleges szöveg a rendeletnek hogyan alakult. A parlament szerepe így megerősödött, ez biztos, és remélem, hogy ez a fontos intézmény és az, amit ez az intézmény képvisel, vagyis az európai polgárokat, a jövőben nagyobb mértékben tud részt venni más hasonlóan fontos témák előkészítésében is. Néhány különleges aspektusra szeretném fölhívni a figyelmet, illetve kiemelnék néhány fontos változást. Először is, hogyha hatályba lép ez a rendelet, egy pillanat, hölgyeim és uraim, senki, de senki nem érti és hallja az előadót hogyha nem akarnak a vitán telny, részt venni, akkor csöndben hagyják el a termet, kérem önöket erre. Komi asszony, egy perc türelmet kérek öntől. Köszönöm, kérem folytassa. Ringrácio, presidente. Köszönöm, elnök úr. Most röviden kihangsúlyoznék néhány jelentősebb aspektusát a rendeletnek és bemutatnám, hogy milyen fontos változások előtt állunk. Először is, hogyha a rendelet életbe lép, akkor a rendszer továbbra is a megerősödő elveken fog alapulni, vagyis önkéntes, magán és a nemzeti delegáció elvén alapuló rendszerről van szó. A szándékunk egyáltalán nem az volt, hogy fölborítsunk egy olyan rendszert, ami működik, ami egész jól működött eddig, hanem próbáltuk meghatározni, hogy hogyan lehet javítani azért, hogy demokratikusabb és versenyképesebb legyen európai és nemzetközi szinten is. Továbbá biztosítottuk a hatékonyabb és aktívabb részvételt a tényleges érdekelt felek részéről, hiszen fontos ez a közérdek szempontjából. A konzultációs fázisra is igaz ez, a mandátum kidolgozása előtt, és ezt követően is. Fontos témáról van szó, mert ez fokozza a demokratikus jelleget. És az összes érdekelt fél részt vesz ebben a munkában, a piaci résztvevők, a közszereplők is. Továbbá biztosítani kell azt, hogy a konszultáció minden fázist végigjárjon, és a folyamat során mindig történjen konzultáció, ezért az Európai Parlament a tanácsot fölkérte arra, hogy alakítson ki egy európai értesítési rendszert. Ez lehetővé teszi, hogy mindenki automatikusan tájékoztatást kapjon, minden érdekelt fél a vállalkozási és közérdekeket képviselő szervezetek részvétele nagyon fontos, és biztosítani kell a hatóságok és az állami intézményeknek a részvételét is, amelyeknek jogalkotási és adminisztrációs közigazgatási funkciója van. További fontos aspektus a KKV-k részvétele és az ők, ő részvételüknek az egyszerűsítése. Számomra személy szerint nagyon fontos volt ez az aspektus. Főleg nemzeti szinten kellett biztosítani, hiszen a KKV-k a kis méretük miatt, de nyelvi problémák miatt is nagyobb nehézségekbe ütköznek, amikor aktívan részt akarnak kívánni a rendszerben. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy európai rendszerünk gazdasági alapját képezik. Európai szinten hozzá kell járulni ahhoz, hogy a KKV-k is megfelelően részt vehessenek ebben a munkában, viszont ezt az alapoktól kezdve kell biztosítani, egy bottom-up rendszert kell felállítani. A kialakuló új rendszerben jelentősebb lesz a koordináció a nemzetközi és az európai szintek között. Továbbá jobb lesz a kapcsolat a nemzeti tervekkel. Ez az egyik fontos célunk volt a szövegjavítása során. Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió világszinten támogassa a saját szabványait, és hogy ezek a szabványok igazából az egész világra érvényessé váljanak. Így az Egyesült Államokkal kell egyeztetni, Washingtonban egy delegációval, az IMCO bizottság képviseletében voltunk, és ott is elkezdtük ennek a témának az egyeztetését. A tanástól továbbá kértük azt is, hogy technikai specifikációkkal dolgozzanak ki a ITK területén, IKT területén, információs kommunikációs technika területén nagyon fontos, hogy a folyamat ne lassuljon le, és ehhez a tanácsnak is hozzá kell járulnia. A konzultációs fázisban, mielőtt a bizottság döntene, meg kell határozni a technikai specifikációkat. A következtetésekre térnek át, elmondhatom, hogy a rendszer, a rendelet megerősíti meg egyszerűs, leegyszerűsíti a teljes rendszert közgazgatási értelemben is, biztosítja az átláthatóságot. Bevezettük a bizottsági honlapon a közzétételét a harmonizált szabványoknak. Nem akarom most már húzni az időt, már csak azért is, mert ezek a fontos aspektusok számosak, és nem igazán akarok most belemenni a technikai részletekbe. A dosszié komplex, bonyolult, inkább időt hagynék a vitára. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, Komi képviselő asszony, és most átadom a szót Reding biztos asszonynak, tessék. Elnök asszony, tisztelt képviselők, először is gratulálni szeretnék az előadónak, Lara Kóminak, valamint eh, a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság tagjainak, Malcolm Harbour elnök úrnak, hiszen kiváló munkát végeztek. Mindannyian tudják, hogy a szabványosítás az egyik legfontosabb eszköze az európai gazdaság erősítésének. Az ágazat, fel, a felhasználók és a közhatóságok együttműködése, a szabványosítási szervezetek együttműködése jelentős mértékben hozzájárultak Európa egyik legnagyobb vívmányához, ebben egyetérthetünk, ez pedig a belső piac létfontosságú szerepet játszik ez az európai vállalatok versenyképességében, a, abban, hogy a globalizált piacokhoz hozzáférjenek, ezen kívül a szabványok interoperabilitást is biztosítanak. Ez is nagyon fontos a verseny az új termékek, új szolgáltatások kifejlesztésében. A KKV-k számára a norma a szabvány kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy vonza a fogyasztókat, csökkentik a kockázatokat, növelik a felhasználói elegedettséget, nyitott piacokat biztosítanak megfelelő biztonság mellett. Pontosan ezek miatt a fontosságok miatt a szabványosításnak alkalmazkodnia kell az új társadalmi változásokhoz is, amelyekkel szembesülünk. A globalizált gazdaság, a fenntartható fejlődés szükségessége, a technológiák közelítése, a, a fogyatékosok és az idősek bevonása, illetve a részvételük és a piaci lehetőségekben. Úgy gondolom, hogy a csomag utolsó darabjának elfogadásával az európai szabványosításról szóló jogszabály elfogadásával három problémát is sikerül egyszerre majd megoldanunk. Először a szabványosítás tempója. A bizottsági megbizatások, mandátumok alapján az európai szabványosítási szervezetek a jogszabályok és intézkedések támogatása érdekében kidolgozták ezeket a lépéseket, és ezek alapján éves munkaprogramok születnek, és a pénzügyi támogatásra vonatkozó útmutatók. A második elem az európai szabványosítás befogadó jellege. Az európai társadalmak, az érdekelt felek nem megfelelően kapcsolódnak, integráltak ebbe a folyamatba. Ez a jogszabály pedig pontosan ezen jav, javít a társadalmi érdekelt felek, a KKV-k európai és nemzeti szinten való bevonását segíti. A harmadik elem pedig a közbeszerzésekkel kapcsolatos. Tudják önök is, hogy nagyon sok információs és kommunikációs technológiai szabvány biztosítja az interoperabilitást, de ezeket az Euró- nem az Európai Szabványosítási Szervezet, hanem globális fórumok dolgozták ki. Ezek a szabványok ezek az előírások nem mindig felelnek meg a mi normáinknak, amelyekre például a közhatóságok pályázataikban, kiírásaikban is hivatkoznak. Éppen ezért egy olyan értékelési eljárásra van szükség, amelyeket követően a, a közszervek, állami szervek meg tudnak felelni azok eh, kiírásaikkal azoknak a kiírásoknak is, amelyeket a WTO szabványosítási folyamatra vonatkozó elvei tartalmaznak. Meglévő lehetőséget biztosít számunkra arra is, hogy eh, a szabványosítás, mint szolgáltatás a szolgáltatói ipar ágazat számára is eh, alkalmazható legyen. A bizottság, mint a parlament sok tagja is sajnálata vette tudomásul, hogy a tanács a visszamenőleges komitológiai eljárás rendelt el a nem igazolható normákra vonatkozóan. Ez tulajdonképpen a rendszer hatékonyságát fogja aláásni, hiszen rendkívül időigényes eljárás. Éppen ezért a parlament által benyújtott áttekintő záradékot fogjuk felhatározni arra vonatkozóan, hogy lehetőség szerint új javaslatokat lehessen két éven belül beterjeszteni. Ennek ellenére, mivel a legtöbb kulcsfontosságú elem az eredeti javaslatból elfogadásra került, és kompromisszumos formában elfogadásra, valamint lehetőség van az első olvasatban való elfogadásra, a bizottság hallandó a parlament és a tanács által megállapított meghozott szöveget elfogadni. Grazie. Köszönöm, biztos asszony. Gierek képviselője a szó, az Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottság nevében szólal föl. Pani Pani Köszönöm szépen. Biztos asszony, hölgyem és uraim, ami a normákkal kapcsolatos elvárásokat illeti, ezek nagyon fontosak. A méretgazdaság, a minőség, a fogyasztóvédelem szempontjából. A technológiai evolúció az gyorsabb, mint a normák, vagy a szabványosítás. Éppen ezért a hatékony és gyors szabványosítás azt hiszem, hogy meg tudja regulázni a piacainkat, elősegíti az interoperabilitást, a versenyképességet, nem kerül sem, nem mondhatjuk azt, hogy bármilyen befolyásoltság jellemző. A szabványosítás, tehát kiköszöböli a pártosságot, vagy a, az elfogultságot, ami a bizottság javaslatát életi, néhány elemet nem találunk meg ebben a javaslatban. Jobb mechanizmusokra van szükség, amelyek a közösségi és a nemzeti szervezetek közötti együttműködést illetik. Köszönöm. A politikai frakciók nevében szólalnak most fel a kollégák. Schwab képviselője a szó négy percre az Európai Néppárt nevében. Elnök asszony, alelnök asszony, kedves kollégák! Az európai szabványosítás javaslata ebben a házban már régóta téma. Úgy gondolom, hogy a folyamat végén minden jogos fenntartások ellenére, amelyet Reding alelnök asszony megemlítette, az Európai Parlament mégis ezzel az intézkedéssel kapcsolatban látja, hogy Barnier biztos belső piaci aktusával kapcsolatban van, és mégis megfelelő a, az eredmény. El is mondhatom, hogy miért gratulálhatunk Kómi asszonynak. Először is mindaz, amit támogattunk eddig, hogy több pénzt a rendeletekre, nem pedig a végrehajtási jogszabályokra fordítsunk, végre sikerült ezt elérnünk. Ez az első olyan dosszié, amelyet a trilógus első olvasatában el, elfogadunk. Ez nagyon fontos, mert erősítettük már a parlament szerepét, amiben, amire nagy szükség van. A tanács, mint intézmény végre nem fogadja el, hogy különböző feltételeket szabjon a szabványosításhoz, és éppen így az Európai Parlamentnek is lehetősége nyílt arra, hogy szabványosítási javaslatokat állásfoglalás formájában meggátolja. Tehát például, hogyha a preventív intézkedések bevezetéséről lenne szó, amelyet néhány tagállam néhány évvel ezelőtt rendkívül kritikus formában bevezetett, ezeket a jövőben megakadályozhatjuk. Az ilyen javaslat gazdaságpolitikai célokat is figyelembe fog venni Európa egésze számára. A harmonizált szabványok pedig piacorientáltak kell, hogy maradjanak, ez számunkra nagyon fontos. Fontos az, hogy az érdekelt feleket, az érdeképviseleti szerveket jobban bevonjuk ebbe a munkába, valamint a szabványosítás munkájába is. A harmadik fél számára az értesítési rendszert is kidolgoztuk, a normáknak igazolni kell önmagukat, a szabványoknak, a szabványokat a társadalomnak el kell fogadnia. Ezzel a javaslattal mindezt elérjük. Elérjük azt is, hogy a, az európai szabványosítási eljárás hoz a hatóságok is hozzáférjenek. Ez minden frakció számára fontos volt, hiszen a, kise, a KKV-k így végre teljes mértékben hozzáférhetnek az európai szabványosítási képhez, területhez, és figyelembe veszik érdekeiket, ami eddig sajnos nem mindig történt meg. Ez azonban csak egy a 12 mm, egymás hatását erősítő intézkedés között. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy ezzel mérföldkövet tudnánk a KKV-k számára meghatározni. Ez egy építőelem, egy stratégia eleme, amely a belső piaci kettes aktus nélkülözhetetlen eleme. Remélem, hogy ez egy olyan ö, jogi dokumentum lesz, amely a KKV-k és a ház támogatását egyaránt élvezi. Majd köszönöm. Grazie per il gruppo. E. Köszönöm a szocialista frakció nevében. Sáde Múze képviselőt hallgatjuk meg, három perce van. Köszönöm szépen. A választóknak meséltem a szabványosításról. Elég nehéz megérteni, hogy mit is jelent a szabványosítás. Azt lehet mondani, hogy a normák, a szabványok, a szabványosítás, hát ez egy nagyon fontos siker az európai együttműködés területén, mert a szabványok nélkül sokkal nehezebb lenne az élet. Például, hogy milyen USB, milyen pendrive-ot lehet használni. Annyi mm, szabványosított dolog van, például izzó, és akkor tudjuk, hogy milyen foglalatban milyen izzó való. Tehát az európai piacon a szabványosított termékek biztonságosabbak. Ez vonatkozik a házépítésre, a gyermekjátékokra, az élelmiszerekre, a környezetvédelemre. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy még egyszer nézzük meg a törvényeket, vizsgáljuk fel a javaslatokat, a meglévő szabványosítási jogszabályokat igazítsuk ki, vizsgáljuk felül, tegyük egyszerűbbé a fogyasztók számára az életet, hogy valóban megfelelően tudjanak élni. Egyszerűsíteni szeretnénk, szeretnénk megkönnyíteni a fogyasztók és a KKV-k életét. Ezek nagyon fontosak itt ebben a javaslatban, a belső piac működését illetően. Döntő fontosságú a nagyobb átláthatóság, ebben az eljárásban. Ugye meg kell vizsgálnunk a mandátumainkat is, és nagyon fontos az, hogy szélesebb részvételt garantáljunk a szabanyosítási munkánál. Ez döntő fontosságú volt a mi frakciónk az SD frakció számára. Nagyon jó lenne minél több civil szervezetet is bevonni ebbe a folyamatba, és hogy elmondhassák véleményüket, ennél a szabványosítási munkánál. Ez nagyon fontos. Azt is szeretném elmondani, arról van szó, hogy garantálnunk kell azt, hogy nyíltan dolgozunk, a politikai mandátumokat továbbra is végre kell hajtanunk a szolgáltatások területén, itt a tagállamok hatásköreigről van szó, a szociális biztonságról, az egészségügyi rendszerről. Ezeket mind fenn kell tartani, a mi módosítóink oda vezettek, hogy itt a tagállamok hatásköreit is garantálni szerettük volna. Itt mindenki győztesen kerül ki ebből a folyamatból. A munkáltatók, munkavállalók, környezetvédők, a fogyasztóknak is nagyon nagy előnyükre van ez a szabványosítás. Minden gyorsabb, minden egyszerűbb. Gratulálni szeretnék az európai vállalkozóknak, a fogyasztóknak, az európai munkavállalóknak, mert ezzel a jogszabályjal biztonságosabb lesz a világ. Adesso dovrei dare... Most a szót uh, Menders kollégának kellene, hogy megadjam, de nem látom a helyén. Rüle képviselő kapja meg a szót három percre a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, és a lényegre összpontosítok. A szabvány nagyon fontos eszköz. Közös műszaki nyelvet, közös, közös műszaki bázist tesz lehetővé az európai belső piacon, és nagyon jó eszköz arra, hogy fenntartható fejlődést, innovációt segítsünk. Az európai kezdeményezés igazolta önmagát. A gazdasági válságok idején a gazdaságot, a beigazolódott eszközöket óvatosan kellene modernizálni, és azt hiszem a szabványosítással ezt sikerült elérnünk. A KKV-k és nagyon fontos társadalmi csoportokat erősítettünk ezzel, és ezzel a szabványosítás elfogadottságát javítottuk. De nem szabad az egy, a vállalatok közti önkéntes együttműködést veszélyeztetnünk, hiszen ez az, amely a vállalatok viselik a költségek jelentős részét is. A KKV KKV-k, fogyasztók, a környezeti szervezetek, szakszervezetek úgy gondolom még tovább mehettek volna, ennek ellenére elfogadom a kompromisszumot. A szabványosítás a szolgáltatói területre is kiterjesztettük annak érdekében, hogy a, a számítástechnikai és egyéb szolgáltatói területek is a, szab, a szabványosítás részévé váljanak. A szolgáltatás terén nem szabad a szabad foglalkozásúakat, a kreativitást korlátozni. A, a kisipar a számára a szabványosítás költségtényező. Nagyon fontos, hogy több érdekelt felekkel rendelkező platforma sikerüljön érdeküket erősíteni és a konzultációt elindítani. A szabványosítás és a törvényhozás között sikerült egyértelműen határt meghúzni, a parlament álláspontja ezzel egyértelmű. Úgy gondolom jó a kompromisszum, frakciónk pedig meg is fogja szavazni ezt. Grazie per il... Köszönöm. Az ECR frakció nevében Nick képviselőt hallgatjuk meg, egy perce van. Köszönöm szépen. Ami a szabványosítási csomagot illeti, a szabványosítás egyfajta kiutat mutat. Én nagyon szépen köszönöm a jelentést, jelentéstevő asszonynak, hogy sikerült ezt a jogalkotási folyamatot, egy ilyen szabványosítási folyamatnak a jóváhagyását elősegíteni. A szabványosítás sebessége döntő fontosságú tényező, mely meghatározza a piac alakulását. Hozzáférhetővé kell tenni a szabványokat, a, szabványok, a szabványosításba be kell vonni minél több szereplőt, a vállalkozásokat is, ami az új technikai szabványokat illeti az IKT területén, erről ne feledkezzünk meg. Azt gondolom, hogy a technikai szabványok eszközrendszere hatékonyan támogatja majd az IKT-t. A szabványosításnak kulcsfontosságú szerepet kell játszania a jó működő belső piac kialakításában, ahogy ezt a szolgáltatás irányelv is elősegíti. Nagyon fontos az, hogy a jelentéstevő az, hogy minden fontos elemet beépített a jelentésébe. Grazie. Köszönöm. Páska képviselője a szó egy percre. Vážená pani komisárka, aj keď si veľmi vážim. Biztos asszony, nagyra értékelem a bizottság szándékát arra vonatkozóan, hogy javítani kívánják a az üzleti, kereskedelmi környezetet az Európai Unióban. Ez ugye szerepel a rendelt magyarázatában is. A szabványosítási rendszer nagyon jól működik most is, ezért bármilyen változást akarunk bevezetni, akkor előtte hatástanulmányt érdemes végezni. Ami számomra hiányzik, hogy a nemzetközi szabványosításra nincs utalás a mostani szövegben, illetve a nemzeti képviselet elve sem szerepel. Továbbá hiányzik bármilyen utalás arra az elvre, hogy a eljárásokat milyen feltételekkel lehet felfüggeszteni. Nagyon sok cikk általános megfogalmazásokat tartalmaz, amit többféleképpen lehet értelmezni, ezért nagyon fontos lenne, hogy részletesebb meghatározások szerepeljenek, és egyébként az Ipari Kutatás és Energiai Szakbizottság és a Nemzetközi Biz- Szakbizottság módosító javaslatai is erre irányulnak. Köszönöm. Köszönöm. Most a többi felszólalója szó. Básztasz képviselővel kezdjük, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt biztos asszony! Azzal kezdeném, hogy gratulálok az előadónak, hiszen kiváló munkát végzett, és életbe fontosságú életbe vágó fontosságú ez a téma Európa jövője szempontjából. A társadalom folyamatos átalakulásban van, szabványokra van szükség, széles körű, modern, hatékony rendszerre van szükségünk. Garantálnia kell ennek a rendszernek a belső piac jó működését, javítania kell a fogyasztók védelmét, de a környezetet is védeni kell. Ez rendkívül fontos. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy több innováció legyen, a társadalmi befogadás szélesebb körül legyen, több legyen, fokozottabb legyen az integráció a kommunikációs hálózatok között. És az új technológiák felhasználását is javítani kell az információs és kommunikációs technikákat. Ahogy Monti professzor úr mondta, az új egységes piaci stratégia témájával kapcsolatban az európai szabályra rendkívül fontos van, az európai piac megerősítése érdekében. Ez lehetővé teszi azt, hogy modernebbek legyünk. A jelenlegi rendszert meg kell tartani, de változtatnunk kell ott, ahol szükség van erre, ahhoz, hogy az európai és a nemzeti dimenziók megfelelő egyensúlyát ki tudjuk hangsúlyozni és meg tudjuk valósítani. A jelentés ezeket a célokat tűzte maga elé, ezek helyes, korrekt célok. Az elaprózódottságot föl kell számítanunk, hiszen ez föl kell számolnunk, ez nagyon sok költséggel jár, közigazgatási, adminisztratív, egyéb költséggel. Meg kell erősítenünk a KKV-kat a szabványosítási tevékenység területén, főleg nemzeti szinten támogatnunk kell a KKV-k hozzáférését ezekhez a szabályokhoz. Másrészt az is fontos, hogy minden csoport, érdekképviselő csoport részt vehessen ebben a munkában, környezetvédők és egyéb csoportokra gondolok. A szabályosítási folyamatban mindezeknek a csoportoknak részt kell venniük, és így tudjuk biztosítani a közérdek képviseletét. Az új rendelet elfogadása hozzá fog járulni az európai innováció megerősítéséhez, a versenyképességünk megerősítéséhez. Köszönöm. Köszönöm. Gephardt képviselője a szó, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyem és Uraim! kollégám Krisztel eh, Sardemose példáját megragadva, induljon ki abból, hogy van egy pendrive, és minden kompjúternek más bevezető lennének, különböző adaptereket kellene vásárolnunk, különböző portok lennének, nagyon fontos tehát a szabványosítás, ebből látjuk. És mennyire megegyszerűsíti az állampolgárok, de a vállalkozások életét is. Ez egy nagyon fontos kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Az Európai Parlamentben sikerült nagyon sok javítást eszközölni az Európai Bizottság szövegében és nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő asszonynak is, és az álnyék előadóknak is. Kiváló munkát végeztek. Azonban két témát kiemelve, ebben a rövid időben elmondanám, hogy két kiemelt szívügyünk volt. Az egyik az volt, hogy hogyan lehet támogatni a KKV-ket. Ez nagyon fontos. Arról kell gondoskodni, hogy a szabványosítás ne csak a nagyok dolga legyen, hanem figyelembe vegyék a kicsik szívügyét is. Mert az ilyen eljárásokban nagy a veszély, annak ö, nagy a veszélye, hogy a nagyok mindent keresztül vennék, a kicsik megkövetik a nagyokat, ami azért költség ö, következménnyel is járhat. Tehát gondoskodni kellett arról, hogy támogassuk a KKV-kat. A második terület, amely nagyon fontos, az az, hogy kivetjük a szolgáltatások egy részét, amelyek újonnan kerültek ebbe a folyamatba. Kiváltképpen fontos volt kivenni az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat, és azokat, amelyek a szabad foglalkozások számára fontosak mert a szabványosítás nagyon veszélyes lehet ezen a területen, hiszen itt a kreativitásról, a rugalmasságról van szó, a szolgáltatók rugalmasságáról. Azt hiszem, hogy itt kielégítő kompromisszumra találtunk, és azt hiszem frakcióként ezt el tudjuk fogadni, de mint említettem, sok munkát kellett elvégezni, és remélem a jövőnk egyszerűbb lesz. Grazie. La... Köszönöm.

kicsit dobog a szívem. Először is ezzel együtt azért elmondhatom, hogy teljes szívvel támogatjuk természetesen a dokumentum elfogadását. Nagyon sok minden hangzott már el, két további példát szeretnék említeni. A mobiltelefonok egységes töltője, és az elektromobilitás végrehajtása normák nélkül, szabványok nélkül ez nem lenne lehetséges. A társadalom számára sajnos még nem köztudott, hogy hogyan dolgozzák ki a szabványokat. Nem a parlament, és a jövőben sem a parlament lesz az, hanem a nemzeti és az európai és nemzetközi intézmények végzik ezt a munkát, a CEN, a CENELEK, például. Az utolsó 25 év kiváló időszak volt, de időközben volt egy sor hiányosság is, amelyet most sikerült megszüntetnünk. Túl lassú volt, túl drága, kevésbé átlátszó és túl egyoldalú részvételű volt a szabványosítási folyamat, éppen ezért úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat megoldja a javaslat. Sokkal kevésbé lesz költséges a KKV-k számára a normákhoz való hozzáférés, a fogyasztószervezeteket, felhasználókat fel, be, bevonjuk, és mindezt összekapcsoljuk az európai nemzetközi szintű hatóságok bevonásával, és nagyon fontosnak tartoz mindez. Az utolsó, amit elmondanék, az elfogadottsággal kapcsolatos az. Nos, hát ezt még majd meg kell nézzük, hogy hogy alakul. A német DIN intézet nagy fenntartásokkal indította a vitát de úgy gondolom, hogy időke, időközben ők is ezeket a fenntartásokat feladták. A hesseni tartományi szint visszajelzése is azt jelzi, hogy az előadó és az IMKO bizottság javaslata annak a szintnek az igényeit is kielégíti, és a jövő szempontjából pozitívnak tartják. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Most pedig a KSDI rendszerben adom meg a szót a kollégáknak. Magyi Kukovics kolléga az első. Hvala lepa, predsednica. E, zahvaljujem se poročevalki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és mindegyik képviselőnek, aki részt vett a szabályosítási rendszer javítási munkálataiban. Van bizonyos tapasztalatom a tekintetben, hogy egy folyamat szabványosítása mit is jelent egy cég számára. Ez egy nagyon nehéz folyamat, és ez a munka tényleg nagyban hozzá fog járulni a KKV-k számára a munka megkönnyítéséhez. Bill Gates több mint tíz évvel ezelőtt már azt mondta, hogy minden megoldás esetén, minden újdonság esetén először is azon gondolkozik, hogyan lehet azt szabványosítani. És a Microsoft ezen elv alapján alakítja ki és javítja a megoldásokat, az applikációit, és ez most érvényes kell, hogy legyen a szolgáltatásokra is. Az európai szinten a szolgáltatás témájára jobban oda kell figyelnünk, esetleg Indiával, Oroszországgal és más feltörő gazdasággal együtt kellene működnünk ebben a témában is. Köszönöm. Tikáú képviselője a szó. Grazie. Standardizarea europeană consolidează... Köszönöm. Az európai szintű szabványosítás megerősíti a versenyt, és a versenykörnyezetet javítja. Nemzetközi szabványosítási rendszerről beszélünk. Ezek fontos eszközök, a szabványok a vállalkozások számára, főleg a KKV-k esetében. Ahhoz, hogy részt tudjanak venni a szabványosítási folyamatban, nagyon fontos a technológiai fejlesztés eredményeit figyelembe vennünk. Ösztönöznünk kell a KKV-kat arra, hogy új innovációs megoldásokat alakítsanak ki. A KKV-k nagyon mértékben részt kell, hogy vegyenek a szabványosítás folyamatában, nemzeti szinten is. Hatékony rendszert kell kialakítani, ez fontos, hogy ne legyenek nyelvi akadályok, és a költségek se hátráltassák meg a KKV-kat a rendszerben való részvétel előtt a szabályosítási rendszereknek gondolniuk kell erre, így fog növekedni az ő részvételük. A bizottságnak többféle árrendszert kell a többféle speciális tarifát kell kidolgozni, esetleg szabványcsomagokban kell, hogy gondolkozzon, mert ez segíteni elő, hogy jobban részt vegyenek a KKV-k és a kézműves cégek ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, konferáti képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. A biztos asszonyhoz fordulnék. Ön azt mondta, és egyet is értek ebben, hogy az előadó kiváló munkát végzett. Úgy gondolom, hogy az eredeti javaslat frissítéséhez nagyban hozzájárultunk a jelentéssel. Ugyanakkor vannak kétes pontok, például az érdeket felek részvétele a döntési folyamatban, a KKV-k hozzáférése a szabványokhoz, a szociális klauzula bevezetése, ezek jelentős témák. És ugyanakkor a több a multi-stakeholderek platformjának elfogadása, ezek is minőségi elemei az új eredménynek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a szolgáltatások területén egyensúlyt kell kialakítani, ezt az egyensúlyt meg is találtuk, ezt elfogadjuk, de nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy a jövőben új intézkedésekre lesz szükség, amely lehetővé teszi a harmonizációt anélkül, hogy ez hátrányos legyen a polgárok számára, vagy pedig az egyes gazdaságok között plusz versenyfaktorá váljon. Nagyon fontos, lényeges munkát végeztünk el, de talán már most kell gondolkoznunk a következő fázisban elvégzendő munkákon. Köszönöm. Köszönöm. Harbour képviselője a szó. Uh, Mr. President. Elnök asszony, a bizottság elnökeként szeretnék gratulálni minden szakbizottsági tagunknak, aki keményen dolgozott azon a kiváló eredményen, amelyet elértünk, amely valóban e, sok pozitívumot jelent, és egy jobb változatot hoztunk létre, mint a bizottság. A biztos asszony is talán egyetért azzal, hogy az első eleme, jogalkotási eleme az egységes piaci e, okmánynak és elnök asszony, szeretném a jegyzőkönyv kedvéért is elmondani, hogy megnézzük, mennyire fontos ez a téma. És ha megnézzük, hogy milyen intenzív érdeklődést mutatnak az Európai Unióban ezen iránt azok, akik a szabványosítással foglalkoznak, ugye minden koordinátor bölcsességével közösen úgy döntöttünk, hogy egy nagyon fontos előkészítő munkát végezzünk. Kozlodi kollégám vezette ezt a munkacsoportot, egy stratégiai jelentést készítettünk 18 hónappal ezelőtt a szabályosításról, és ez segítette kialakítani elképzelésünket a jogalkotási teendőkről. Azt hiszem, ez valóban hozzájárult a munka minőségéhez, kedves kollégák. Tudom, hogy sok szakbizottsági kollégám, az INTA bizottságból itt vannak ma este. Én azt hiszem, hogy ez tükrözi, hogy mennyire fontos ez a téma, milyen fontosságot, jelentőséget tulajdonítanak ennek a dossziénak. Abban biztos vagyok, hogy a tisztelt ház többsége támogatni fogja ezt a javaslatot, de az, hogy a politikai frakció a kollégák mind aktívan vettek részt ebben a folyamatban, a dolog lényegét, fontosságát emeli ki. Grác. Köszönöm. Mendes képviselője a szó. hozzá akarsz szólni esetleg kivételes módon a témához? Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és eh, sajnálom, hogy késtem. A forgalom miatt eh, történt. Pár kilométerre lakom. Nos, röviden Lára Komi kollégának először is gratulálok. Jó, nagyon jó volt az együttműködés, és magam Hábenhez hasonlóan én is azt mondom, hogy remek volt a munka. Nagyon jó eredményt értünk el a gazdaság, az ágazat számára, a fogyasztó számára, végeredményben Európa számára, hiszen a világ színvonalához, a világszintű szabványokhoz könnyebben tudunk alkalmazkodni, gazdasági kontinensként a világban ez nagyon hasznos lenne. Az, hogy önkéntes, az tulajdonképpen további előny. Günther Verheugen biztos néhány évvel ezelőtt mondta, hogy a telefonok töltő egységeit egységesíteni kell, és most 2014-re ez meg is valósulhat. Az iPad-eknél például ezeket is szabványosítani kell. A szabvány általánosságot jelent, és ezért a, az új termékek előállítása az ágazatok számára és a fogyasztók számára egyaránt jó. Gratulálok még egyszer. Grazie, la parola al commissario. Köszönöm. Reding biztos asszony szó. Biztos asszony, jönni a szó. Elnézést, elnök asszony. Két konkrét kérdés hangzott el. Mendels úré volt a második. Önkéntes megállapodás létezik az Európai Unió és az ipar érdeket felei között a harmonizáció tekintetében. Fontos témáról van szó, és mindez a fogyasztók számára rendkívül fontos. Volt egy másik kérdés, a szolgáltatások szabványosítására vonatkozott ez. Szeretném a képviselőnek azt válaszolni, hogy a rendelet megerősíti azt a lehetőséget, hogy szolgáltatási szabványosítást politikai eszközként használjon az Európai Unió harmonizált szolgáltatási szektor érdekében. Malcolm Harbour elnök úrnál többet én sem mondhatok. Ez valóban 12 szintnek az első szintje, ami támogatja a növekedést és megerősíti a belső piacot, az egységes piaci aktus keretei között, amit 2011 áprilisban fogadott el a bizottság. Ez jó a gazdaságnak, a piacnak, a fogyasztóknak általánosságban, de úgy gondolom, hogy több képviselő azt is hangsúlyozta, és én is egyetértek ezzel, hogy ez egy előrelépés, evolúció, nem revolúció, nem forradalom. A jelenlegi sikeres rendszerre alapozunk, és a módosítások célja az, hogy egységes, átlátható, átfogó eszközt alakítsunk ki, ami nem csak a szakpolitikák végrehajtását támogatja itt Európában, hanem támogatja európai vállalkozások versenyképességét az egész világban. Úgyhogy még egyszer köszönet a parlamentnek, köszönet a szavazásért, hogy ezt a fontos jogalkotási tervezetet megszavazták. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Az előadója szól, Lára. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon elégedett vagyok a mai vitával. A rendeletet teljes mértékben be tudtuk mutatni a vita során, a legfontosabb elemeket kiemeltük. A rendelet biztosítja a nemzeti piacok és az európai piac számára is a jobb interakciót, a fokozott versenyképességet, és erre Európának rendkívül nagy szüksége van a szabványosítással kapcsolatos könnyítések, átláthatóvá tétel mindenképpen segíti a vállalkozásaink életét. Közvetlenül hat ez a téma az állampolgárokra is, de Móze képviselő kollégámnak igaza van, javítja a fogyasztók, a vállalkozók és a polgárok életét általánosságban. Ugyanakkor európai rendszerként versenyképesnek kell lennünk nemzeti szinten is. Egyetértek Andreas Schwab kollégával, több rendeletre és kevesebb irányelvre van szükségünk, hogyha valós belső piacra van szükségünk, ahogy Monti professzor is ezt hangsúlyozta, és ahogy Barnier biztos úr is ezt kiemelte. Pontosan így tudunk egy olyan uniót kialakítani, amely nem csak gazdasági unió, hanem valóban politikai is, és végül azt mondhatjuk, hogy tényleges európai egység. Köszönöm, Komi asszony. Ezt a vitát lezárom. Szavazás holnap lesz 12 órakor. Napirend következő témája az Okoni képvis- jelentés, a szarvasmarha félék elektronikus azonosítása. Már is átadom a szót négy percre az előadónak, tessék. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák,